Could the colleagues from the socialist group, yes, she's coming. Here. Kérem a szocialistákat, hogy foglaljanak helyet. Konstance rád várunk, és azt hiszem, hogy megint megérdemelsz egy üveg pesgőt az idén is. Uh, so can we, dear colleagues, can we start the meeting? Kedves kollégánk, még maradt néhány oldalunk. szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az első függeléknél tartunk, akinek ugyanolyan a listája, mint az enyém, a 324. oldalon tartunk, a magyar szöveg szerint is 24. 324. oldal 1808. Már előre elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy másképpen fogom kiejteni néha a számokat, de már fáradt vagyok. Tehát elkezdhetjük a szavazást? Yes, yes, sorry Elizabeth, you are already in favor? will you... okay, good. So one eight, I, I know why. I know why. <laughs> But it doesn't help. Jó, tehát én tudom, hogy segíteni akarnak, de ez nem segít nekem. 1808 mellette. Ellene Ittre 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 113 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre one, Itre one, I'm sorry, we voted for part one. It was clear, right? And now we vote for Itre 113 for the. Tehát az ITRE 113 második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. ITRE 113 harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötödik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. ITRE 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-09 oka fogyott? Nem, szavazunk. Visszavonták? Jó, 18-09 visszavonták. This, this is withdrawn, so yes. we have to vote it. Oh, we have to vote, okay. 1809 we vote. Who's in favor? 1809 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 1810 mellette ellene elutasítottuk. 1815 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. NV55 első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Envi 54 első rész mellett ellene tartózkodás utasítottuk. 18-18 mellette. It falls. 18-18 falls. No. Nem, 18-18 oka fogyottá mondja az elnök. Envi 54 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. MV55 második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 18-19 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kult 17 első rész mellette ellene tartózkodással utasítottuk. 18-20 mellette elnézést mondja az elnök. 18-20 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Kal 17 második rész mellett nem fogyottá vált, tehát 18-21. Nem, ez is okafogyott, mondja az elnök false. Tran 37. Tran 37 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 18-22 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tran 40, mondja az elnök. Igen, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 38 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk, Tran 39 második rész mellett, ellentartózkodás elutasítottuk, Tran 41 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 18-24 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 18-25 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 18-26 mellett, nem, It falls. 1826 falls. Okafogyotta. Vált. 27 is okafogyott. 28 és 29 is. Employ 217 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 18.30, 18.30 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Kalt 18 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 1831 mellett tartózkodás elutasítottuk. 1833 mellett tartózkodás elutasítottuk. 1833 újra mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Employ 2020 mellett tartózkodás elutasítottuk. 18.31 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Employ 2.21 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 18.35 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 18.36 mellett ellen elfogadtuk. Employ 2.23 mellett ellen elfogadtuk, 18.37 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kalt 19 mellett ellen nem, mondja az elnök. Elnézést. Oka fogyott. Az Employ 224-es is, úgyhogy 166 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 18-38 fogyott, 18-39 okafogyott, Employee 225 is, 1840 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 1841 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1842 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1843 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1841 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk employment to 26. mellett ellen utasítottuk. elutasítottuk. 45 oka fogyott, 18-46 oka fogyott, 47 is. 1848 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 227 employ mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1849 mellett ellen tartózkodásra utasítottuk, Employ 228 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Employ 229 mellett ellentartózkodásra elutasítottuk, 1850 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 230 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1852 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 1851 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Employee 231 okafogyó, 1853 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 1854 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1855 mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 1856 mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. Ample 232 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 233 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1857 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Employ 234 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk, 1858 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk, 235 okafogyott, 236 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 1859 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 1861 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 1860 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Employ 237 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 1862 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 238 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 1863 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 1864 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Employ 239 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 1865 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 240 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 167 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 18 66 oka fogyott, 241 241 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 1867 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 168 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1868 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 1869 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, nem. Köszönjük, hogy ellenőrzik a munkánkat, 1869 mellett ellen elfogadtuk. 1870 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 42. Without. Employ. Employ 242 mellett. Ez a négyes függelék. Nem itt folytatódik? 242-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1871 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 243 nem. 244 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 1872 mellett Ellen ellentartózkodás elutasítottuk, 1873 mellett Ellen ellentartózkodás elutasítottuk, 1874 mellett Ellen ellentartózkodás elutasítottuk, 75 mellett Ellen ellentartózkodás elutasítottuk, 76 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, lesz 116 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 169 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, Agri 58 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Agri 59 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 1877 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Sikerült befejeznünk ezt a szavazási részt, úgyhogy az a feladatom, hogy megkérdezzem önöket, hogy akkor most már tárgyaló asztalhoz ülhetünk? Erről szavaztunk. Senki nem ellenzi? A második kérdés. Elnézést. Could we vote for what? for the mandate. Miről szeretne szavaztatni? A mandátumra? De hát azt hittem, hogy arról szavaztunk, nem? Még egyszer szavazunk róla? the amendments as a mandate. No, but that's what I asked. So I, my question to you is whether you accept... Tehát a kérdésem az, hogy elfogadják-e azt, hogy ennek az legyen az eredménye, hogy tárgyalóasztalhoz ülhetünk a tanácssal. Jó, akkor emeljük fel a kezüket. Úgy értelmezem, hogy igen. If you, if you have no problems with this, we can vote, yeah? Hogyha nem, akkor hivatalosan szavazhatunk, hogyha gondolják. Ha szavazni akarnak, szavazzunk bár. Ha azt gondolják, hogy további jelzést akarunk adni, megnyitom az elektronikus szavazást. Kedves kollégák, arról szavazunk, hogy elfogadjuk, amiben egyébként megegyeztünk már, hogy a mandátumot adunk a tárgyalócsoportnak. Az majd a következő felvetésem lesz, mondja az elnök a nem hallható bekiabálásra. Nem szavazott még mindenki. Volt kollega, aki kiment az ülésteremből, és a szavazókártyáját itt hagyta, lezárom a szavazást. 33 kollega pártolja ezt, hogy megadjuk a mandátumot, nagy többséget kapott tehát a tárgyaló csapat. Egy további kérdés van, amit még fel kell vetni, ez pedig a tárgyaló csapat összeállítása. Erről is a szakbizottságnak kell döntenie, illetve hozzájárulást kell adni. Javaslatom, hogy a tárgyaló csapat tagjai az elnökből álljanak, ez az én kötelességem, a jelentéstevőkből, valamint eh, az EMPL szakbizottság, a foglalkoztatási szakbizottság eh, véleményezőiről és az árnyék jelentéstevők, akik mind dolgoztak a módosításokon az összes frakció képviseletében. Ehhez is kérem az önök hozzájárulását. Egyetértenek-e tehát azzal, hogy ezen személyekből álljon össze a tárgyaló csapat? Senki sem ellenzik, köszönöm szépen. The negotiation, uh, uh, I'm sorry, yes, I know, I know you wanted to say something. I'm... Igen, tessék, kérje szót, meg is adom, parancsoljon. Hatalmas munkát végeztünk már idáig is Köszönöm mindenkinek a türelmét, és önnek is, elnökasszony, hogy ezt a mandátumot megadják. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a módosítókon túlmenőleg még az egyes politikai erők, a régiók, agályokat eh, fogalmaznak meg, célokat fogalmaznak meg, hogy hogyan lehetne a legjobb eredményt számukra elérni. Ezen kompromisszum és ezen mandátum alapján tárgyalunk majd, és amint csak lehet, visszatérjünk a parlamenthez. Ma délelőtt hallottuk a ciprus elnökséget, hogy készek arra, hogy ezt a menetrendet zászlajukra tűzzék, és a pénzügyi menedzsment eh, tekintetében is minél hamarabb eredményre jussunk. Tartsuk tehát meg a konstruktív szellemet, és mindig tájékoztatni fogjuk a regi szakbizottság tagjait, és a munkatársakat is, hogy hol haladunk, hova jutunk, hiszen a módosító indítványok lavinája elsodorna bennünket, hogyha nem működnénk együtt. Ígérhetem azoknak, akik nem voltak teljesen biztosak a mandátum megadásában, hogy bizalommal leszünk, és bízhatnak a bennünk és a mandátumunkban. Hiszen a szakbizottságunk az első, amely ezt a kiegyensúlyozott mandátumot megszerezte, hogy jól kezdje meg a tárgyalást, és kiegyensúlyozzuk mindazt, amit a tanács elrontott. De nem panaszkodni kell, hanem a legjobb az, hogy az európai szerződés által számunkra biztosított jogok alapján elkezdjük a tárgyalást. Köszönöm szépen, hogy lefolytottuk ezt a szavazást, megkaptuk a mandátumot, köszönöm mindenkinek. So uh, it's, uh, I know that some people are happy, but we have more work to do. And... Úgy látom, hogy van, aki külön örül annak, hogy további munka nehezkedik ránk, és remélem, hogy ön sem megy el, nem ünnepel, hanem folytatjuk a szavazást. A következő szavazás Jan jelentése az RDF-ről amely egy eh, kis jelentés lehet bár, de itt is egy-két lapon végig kell mennünk, egy-két oldalon végig kell mennünk. Kollégák, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szavazunk. Egyes kompromisszum mellettem. Lambert, tessék, Lambert. Konstancia is támogatja, rendben van, köszönöm, elfogadtuk. 119 mellette, ki van ellenem, tartózkodás elutasítottuk. Hetes, a hetedik oldal, 129 mellette, ellene, elutasítva 131 mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Miguel, the vote is open. EPP, e one, one, one substitute from EPP. Egy póttag ki kell, hogy vegye néppárt részéről a szavazókártyát. Kérem, hogy tegye meg. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tovább lépünk a 130-ra, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem ugyanez a többség volt, de hát meg kell néznünk. Megnyitom a szavazást a 130-asról. It goes very slowly, but we close the vote. Lassan megy a dolog. And it is rejected. Uh, 132 who is in favor. 132-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most tovább lépünk a tizedik oldalra, a 133-ashoz. Ki támogatja a 133-asat? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Legalábbis úgy tűnik nekem. 145 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 146 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 147 támogatja -e valaki, ellenzi -e valaki, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 9-es mellette. 48 we just voted. Now 9 who's in favor? 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 mellette. Kicsit össze vagyok magam is kavarodva. 149-es, igen, tehát mellette ellene. Tartózkodás I don't know, meg kell néznünk. Ellenőrizzük le. The next will be 150. Yes. The, the, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 25-22 ellenében elfogadtuk. 150 mellettem, tehát a 150-es mellette. Bocsánat, 52-es, mintha magunk is elaludtunk volna. Most hol az 52-es, kérdem én, mondja az elnök. Hármas kompromisszum. Kérem, ne segítsenek, hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 157-es. 12. oldal 157 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 158 mellette ellene a 158-as leellenőrizzük. The vote. One, one socialist out. Unfortunately, okay. that's okay. We can. It's rejected. Uh, hundred. Elutasítva. Jan Olbrichté volt. 163-asról szavazunk most, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellette ellenem <clears throat> tartózkodás elutasítva, 69 mellette, 10-es, ezt elutasítottuk az előzőt, 172-es jó most, 172-es mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 173 mellette <clears throat> ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 19 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 174-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 175-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 176-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 178-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 184-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk, 185-ös, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 186-os mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellette ellene. Hát ellenőrizzük ezt le, 187-es nem láttam a világos többséget. Bocsánat, a 187-es eleve okafogyottá vált, úgyhogy nem kell ellenőrizni. Azt akartam ellenőrizni hogy alusznak -e, de úgy tűnik, hogy nem reagálnak, tehát alusznak. Tovább lépünk, 189-es. Ez is fogyott, tehát 190-es. De arról szavazunk most már. Nem, nem, épp hogy a 189-esről szavazunk, tehát a 189 mellette, ellene, mellette, akarom mondani. Ki van ellenem? Tartózkodás, elutasítottuk. Na most jön a 190-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 195, igen, nem. A 195-ösről géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vote closed. Uh, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szörnyű módon elutasítva. 199-es. 199-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Itre 16 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kétszázkettes mellette, tehát 202-es mellette. Lambert és Sonkeli, csak ők ketten szavaztak, most a néppárt támogatja, vagy nem, vagy hogy? 202-es. A 202-esről szavazok, tehát 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 itre mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 209. Ugye 209? 227. 227. Hát, hogyha ezt mondja a titkárság, így járunk el. Jó. 227. 227 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 228 mellette ellene a 228-ast ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. The vote is closed and it's rejected. Lezárom a szavazást. 28-19 ellenében elutasítva. 22-29 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. To what? Compromise this 21. Compromise 21. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Öt 15-ös módosító kitámogatja a 15-öst. Kollégák, ezt most nagyon nehéz megítélni, mellette, ellene. Azt hiszem, hogy le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. And then what? Okay. The vote is closed and it is rejected. Elutasítva 7 szavazattal. 236. Kitámogatja. 239. 239, nem a Mazzoni. Lambert most mit csinál? Kedves barátom Lambert. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es tram. Ki támogatja? Ja, bocsánat, ez azonos. 240-es, 240-es arról szavazunk. 240-es mellette ellene tartózkodás elutasítom. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellettem, ellenem. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. A szocialisták, ha kérik, ellenőrizhetünk, de ha nem, akkor nem. Visszavontak, visszavontak, egy szóval. És röviden mondva, tovább lépünk a 9 kompromisszumhoz. Kedves kollégák, 9 kompromisszum két részben Először az első részről szavazunk. Ki támogatja az első részt? Ki ellenzi? Az első részről megnyitom a szavazást. Yes, yes, Madame ah, Sorry, sorry. Part one doesn't be. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le compromis a été adopté, donc on n'est pas besoin. Elnök asszony, nem, elnézést kérek, mondja az elnök, valóban igaza van, tehát akkor a második részről szavazom, ki támogatja. A kilences kompromisszum második részéről szavazunk. Compromise 9, if not, if uh, compromise 8. It's okay, Mr. Albrecht. <laughs>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 We have to vote on this. <laughs> No, but we just voted, no? I just no, no, asked. No, we stopped in the we middle of the, of the vote. You have to vote part uh, two. Sorry, so I asked on part two, and, and I saw that you. Had... Hát ugye a második részről szavaztunk, de azt hiszem, hogy elfogadták, de hogyha nem szavazták el, akkor rendben van a második, szavaz, a második részről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második részt tehát elfogadtuk. Eh, Which? up to 30. I'm told we go to page 30 now, so in my uh, papers. 271. 271. es 271. Szonik úr, módosítói 271 mellett ellene tartózkodás elutasítom. 11-es kompromisszum a következő oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most rengeteg okafogyottá vált. We go to page 34 and 38-as oldal 292-es módosító kitámogatja. Tehát a 34. oldalon a 292-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es kompromisszum két részben, az első részről, mindkét részről szavazunk. Első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Now we go to amendment 300. 300-as módosító a 36. oldalon. 300-as módosító 36. oldalon. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás utasítottuk. 12-es kompromisszum. 12-es kompromisszum A pontja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. No, it's not voted. We don't vote. And which amendment? amendment 317. So now we go to 317, which is on page... 317. 317. módosító 38. oldalon találhatólag. Ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás? Ezt bizony elutasítottuk. 301-es mellette, ellene. Hát nem látom, úgyhogy ellenőrizzük le. Nem, látom ellene elutasítottuk. 318 mellette. 318-os egyel alatta. Mellette ellenem. Ezt viszont leellenőrizzük. 318-as. And it's rejected. Elutasítva. Tovább lépünk a 320-asra, nem, a 300 a budget 11-esre, ugyanazon az oldalon, budget 11-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő oldal, 3.30-as, mellette. 39. oldalon tartunk, 330-as. átugrottunk valami? No, identical to with those which are below. But, in my opinion, but it falls. It, but we can vote. We can vote, okay. Rendben. 320-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadjuk. 330. Igen, 330 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 331 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 333-as. Igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 332 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 334 mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk. 335 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. Étre okfogyott, 14-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszum 15 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Negyven kettedik oldal. A 27-es oka fogyott. Tehát 356-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 359 már szavaztunk, tehát 357 mellette. Ellene 357-es elektronikus. The vote. No, we close. And it's rejected. Lezárom, elutasítottuk. Itre 29 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 21-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy az ITRE 30-as jön mellette, ellen eltartózkodás, elutasítottuk. 361 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 3 nem Itre 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 370-es mellett ellen tartózkodásra utasítatok. 3 72-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Nem, Jó, persze, hogy elfogadtuk, ha azt mondom, hogy elutasítottuk, akkor javítsanak ki. Hát tudják, hogy mire gondolok. Csak azért csinálom, hogy ne legyen unalmas, tehát. 380-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Háromszáz 35-ös itre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 383 mellett. Ellen elektronikus 383-ra. Lambert, a pozitívabb hozzáállásoddal segíthetnéd a munkádat, inkább csak zavart okozol most, mindig ellenőriznem kell miattad. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19 a 27-hez. 386 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Negyvenhatodik oldal. Háromszázkilencvenhetes. Megtalálták? Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 397 mellett. 98 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 399 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Négyszázkettő mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 401 ellen de ellene tartózkodás elutasítottuk. 405 szavaznunk kell róla. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 403 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 307. Ö, 407 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 412 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 415 mellett ellen elektronikusan 415-re. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tran 28 mellette ellenet tartózkodás elutasítottuk. Itre 39 mellette ellene tartózkodás elutasítottak, 430 mellett ellen. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Itre 44 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 416 mellett ellen elektronikus 416-osra. We close the vote and it's rejected. Lezárom, elutasítottuk. 4, 31. Mellette. Elnézést, és sokan nem szavaznak ellene. Elutasítottuk. 4.21 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4.17 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 418, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 419, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 43 per 45 itre mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 424 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 428 mellett ellen tartózkodására elutasítottuk. 40 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 41 mellett tartózkodás elutasítottuk. 42 mellett tartózkodás elutasítottuk. 29 tra mellett tartózkodás elutasítottuk. 4.37 mellett ellentartózkodásra utasítottuk. 439 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 438 mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük akkor. 438-as. Igen, elutasítottuk. 14-es mellett tartózkodás elutasítottuk. 15 igen. Nem. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. Ötvennegyedik oldal, 447-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56-os oldal. Nem. Mégiscsak az 55. oldal 19-es kompromisszum mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. 457-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négy hatvanhárom. Négy hatvanhármas. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 464 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 20-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Azt hiszem, hogy a 480-as a 62. oldalon következik. mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 482 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 483-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 485 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 17-es MV mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 22-es kompromisszum első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk második rész mellett. Ellen, azt hiszem elutasítottuk, nem? De majd meglátjuk. Második rész. Lezárom. És elutasítottuk. 4-8 van 8. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49 étre mellett tartózkodás elutasítottuk. 50 étre mellett tartózkodás elutasítottuk. 52 étre mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 52 étre mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 490 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 497 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 490 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 499 mellett. Ellen elektronikusan 499-re megnyitom. Lezárom. 24 a 20 ezer elutasítottuk. 500-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 18 a semmi mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 29-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 507 mellett ellen elektronikus az 507-esre. Hát ha nem akarnak szavazni, akkor nem szavaznak. Elutasítottuk. 508-as következő. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. MV20-as mellette ellen tartózkodás elutasítottuk. 33-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 514 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Öt tizennégy még egyszer. Jó, nem, elektronikus. Öt tizennégy. Lezárom, és elutasítottuk. Én innen látom, hogy ki nem szavaz, látom, hogy ez kinek a szégyene. 5-17-es. Mellette? 57-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 5-19 mellett nem oka fogyott. Öt húszas. Hatvanhetes oldalon 5 20-as mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. Öt huszonegy mellett ellen. Szerintem elfogadtuk. Nem, akkor elektronikus. Én ezt szeretem. Twenty-four against, twenty-one in favor, so it's rejected. Elutasítottuk. Evi 24 mellett ellen Elektronikus. Megnyitom. And the vote come on still yeah. Yeah, now we can close. And it's 24 to 20 reject. 24 a 20-hoz elutasította. 5-22 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett nem, első rész még csak. Mellett ellentartozkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett ellentartozkodás. Elfogadtuk. 5-24 mellett ellentartozkodás. Elfogadtuk 5.25 mellett. Nem. Öt huszonnégy mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Öt harminc három. Öt harminc három. Mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus. Hát nem, nekem mindegy. Ha azt kiabálják, hogy csekk, akkor én megszavaztatom. My to dwa razy zagłosowaliśmy. Szkodzi, tylko się liczy. Dobrze. Nie, close. And it's rejected. Elutasítottuk. Uh, dear colleagues, 535. 70. oldal, 535-ös. Bostináru. Nem. We, we, can we vote? You, you found the... Yeah? We, go, we vote 535. Who's in favor? 535 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tehát 39 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most Nem. 5.39 első része. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Second part, who's in favor? Második rész. 539-es másik része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50, 540 mellette ellene 540-es elektronikus. Yeah, yeah, yeah, can um, the vote is we <laughs> we close. It's adopted. Okay, so Rendben, elfogadtuk. Hetvenkettedik oldal. három Első rész. Hetvenkettedik oldal, három Első rész mellett. Ellen elektronikus szavazás. Nagyon furcsán szavaznak, nem egészen értem, úgyhogy ellenőrizzük. Negyvenhét kártya van benne a gépen, de csak 41-en szavaznak, hát... És amúgy is elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5 4 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 5 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 37 tron mellett ellen tartózkodás jó, az 30, a 37-eset ellenőrizzük. Mindenki szavazott és elutasítottuk. 556 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 559-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, ez okafogyottá válik. 76-os. 41 on page 76. Nem, a 76. oldalon a TRAN 41. Tehát Tron 41. Alatta szonyik, ugye, amit visszavontak. Különböző lapszámokkal dolgozunk? Hát ez az ön problémája, uram. Hát miért, miért tesz ilyet? Ki támogatja? Ki támogatja a 41-est? Ki ellenzi? 41-es <clears throat> tram. Még egyszer. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 27-es mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 576 két részben. 576 első rész támogatja, Ellenzi tartózkodás elutasítva, második rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 578 mellettem, ellene tartózkodás előtt elfogadtam, 579 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Öt nyolcvanhat a következő oldalon. Öt nyolcvanhatos mellettem, ellene tartózkodás utasítva. 592-es mellette ellenem tartózkodás. Elfogadtuk, ugye? Check. 587. Who's in favor? 20 against. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bocsánat, valóban két részben, tehát az 586 két részben mellette ellene tartózkodás elutasítva, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanez vonatkozik az 588-asra mellette, az első részen mellette ellene tartózkodás elutasítva, a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tram 45, két részben első rész mellette tartó eh, ellene. Második rész <clears throat> mellene tartózkodás utasítva. 589, két részben mellette, az első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva, a második rész mellette, ellene elutasítva. 593-as. Mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 596-os mellette ellene tartózkodás adutasítva, 591 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Exactly, so it's the, politically it's, it's not wise, but what can I do if you demand? Can you open? Hát ez politikailag nem bölcs, de ha ezt kérik, Uh, vote, we still miss some people. Még hiányzanak szavazatok. Elutasítva. 43-as, kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 44, mellente ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as. Nem, a 48-as fogyottá vált. <clears throat> hét. Mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. 601 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 602-es mellette. Nem? Hát oka a válik, ha elfogadjuk a 601-et, de 601-et elutasítottuk. A 601-et elutasítottuk. Uh, so why did we vote the... Uh, here's the wrong comment. So we... The wrong order, you mean? No. We adopted 37 and there is uh, uh, then... Uh... Elfogadtuk a 37-est, és a 602-611-ig ez akkor uh, okafogyottá vált, hiszen a 32-es erről szólt. A 37 es ben ez így van, de a 602-ben uh, megfelelő kommentár van, ezért erről újra kell szavazni. So, if, yes, we, you say, so if Jan says yes, we vote 602 again. 602, who's in favor? 602-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 603 mellette, nem, 604 now. Now I'm sorry, so 604 now in ről szavazunk mellette. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 606 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 607 mellette ellene tartózkodás 608 mellette ellene elutasítottuk, 610 mellette ellene tartózkodás 611 mellette ellene elutasítva. 612 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 614 mellette 614 tehát 614 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 615 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6, 6.16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tehát és ilyeténképpen a 618 okafogyottá válik, tehát a 602 mellette, 622 mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk, nem -e? Hát ellenőrizzük le a 621-est 621-es 6 van, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And a different... Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 39. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 628. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 627 mellette elfogadtuk. 629. Nem, igen. A 629-es módosítóról van szó. Felhívnám figyelmet arra, hogy ez a módosító lehetővé teszi majd, hogy a hajléktalanok is élhessenek ennek a programnak az előnyeivel. Ez tehát egy kivételes dolog, amit most megszavazunk, hogyha jelentéstevő nemmel szavaz, akkor ez ma bizonyosan nem használná, használna ennek a stratégiának. Mi a kollégák nevében igen szavazunk. Ján szeretne hozzászólni? Nem, akkor csak szavazunk. 6.29 tehát. 6.29-esről szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodás. Sajnálom, de elutasítottuk. 6.30 <clears throat> mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 6.31 mellette, ellettette, tartózkodás, elfogadtuk. 6.32-es mellettem, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 6.33-as mellettem, elutasítottuk, 634 mellette, 634 ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizik le a 634-es módosítót. That's good. And it's, it's rejected quite quite unpleasantly, I would say. 34, 34 to 11. Nagyon elutasítottuk, komoly többséggel utasítottuk el. Joachim, nem lehet mindent. 628, ki támogatja ki ellenzé tartózkodás, elutasítottuk. 636 mellette, 636 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es következő oldalon kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elfogadva. Ez oka fogyott, oka, ez meg fogyott. As we adopted 40, then it all falls, no? Yes, 648. So it's 340, no, it's compromise 20, it's, okay, 48, I'm sorry, 648. 648-as. hiszen a 40-est elfogadtuk. Konstance, mit tennénk, ha nem volna lét? 642-esről szavazunk mellette. Lambert, tehát 642-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És tovább is megyünk a 648-asra. 648 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 626 két részben az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás 41 Negyvenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 659-es. Két részben az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez okafogyott a... A 649 második részét, el, 659 második részét leellenőrizzük. You just you don't close. You close. Close. And it's 24 against, 22 in favor. So leszavaztuk 24-22 ellenében, szoros eredmény volt bár, de elutasítottuk a második részt. And now we go to page 88 down there. 88. oldal, 60-as itre. Lehet, hogy önöknél más oldalszámon van, de erről szavazni kell. Mellette ellen a tartózkodásra utasítottuk, 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás el, 63 mell el tart elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. As we voted... Minthogy a 42-t elfogadtuk, ezért a mellékletek okafogyottá válnak. Tehát ne kérdezzék, hogy miért nem szavazunk a mellékletekről. És ugye most a kompromisszokra térünk rá. 29-es kompromisszum mellette, három részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. So we go to page 103, article 103.9-es cikk, bárhol is van ez önöknél.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 Which page? 89. Page 89. 50 tran. 89-es oldal, 50 tran. 50 tran. Okay, so we vote 50 tran. 50 tran tehát. Nálunk a mi kiadásunkban a 89. oldalon van, a hatos cikkhez rendelődik ez az 50-es tran Hatos cikk, harmadik bekezdéshez rendelődik ez a módosító indítvány. Ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elutasítva. És most viszont, most a 77-es módosítóról szavazunk. Az én szövegkiadásomban a 103. oldalon található. A 77-es. 9-es cikkhez rendelt 77-es módosító. Hmm, Jan Olbrichtal, ezt most kérdezem, hogy ez mit mond erre? Jan Olbricht mikrofon nélkül mondja. Szavazunk all of them. Okay. Thank you very much. mindről, mondta Jan Olbricht. Rendben van. Köszönöm szépen. So, so we, we vote on 28 amendment. It's a minus. It's page 91. It's NV 28, you mean? 29, 69, so could you, Jan, speak up again? Jan, megmondanád újra, hogy mit mondtál? A 29-es kompromisszum előtt az 50 tran, a 28-as NV és a 67-es iteréről kellene szavaznunk, mondja Jan Olbricht. Készen vannak a szavazásra? akkor a 28 tranról szavazunk mellette. Bocsánat, Mv 28 Tehát 28-as az már biztos mellette lenne, tartózkodás adótosítottuk. 67 étrem, ha jól értem, jól értem, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Can we now move to 77? Akkor most szavazhatunk a 77-ről? Tassa az, hogy igen, köszönjük szépen ezt a bátorító megjegyzést, 77-es itre. Szavazhatunk a 77 itréről? A néppárt még rendezi a sorait, na mellett ellene tartózkodás utasítottuk. 738 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 7-es 39 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 740-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 itre mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ugye visszavonták. 745 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 746 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 747-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 748 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 750-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 751 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 752 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 753-as mellettem, ellenőrizzük le 752-est. 752-esről megnyitom a szavazást, kedves kollégák. The vote is closed. Uh, and it is rejected. 42 to... Elutasítva, elutasítottuk. 757 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 754 mellette elutasítva, 58 tran, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 775 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most 776 az okafogyottá vált. Nem, szavazni kell. 776 757 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 758 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 759 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 760 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 761 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 763 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 764 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 766, ugye jól látom? 766, a 765 az azonos, tehát 766 mellett ellene tartózkodás. Eh, nem, ezt elfogadtuk, elfogadtuk. Tran 59. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 771 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 772-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 773 mellette ellene elutasítottuk, 775 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 776 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 777 elutasítottuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 779 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 782 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 787 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 788 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es, ne 79 akkor fogyott, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. kilencven mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellettem ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Na de ki támogatja az 52-est? 56-ost ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. Most pedig, hát most hova, most mi lesz? Hát már csak a függeléke, mellékletek vannak, tehát befejeztük. The vote is finished. So, dear colleagues, two more questions, like after the first Uh, the first vote, we also have to, to agree on two things. We have... Két dologban kell megállapodni. Megállapodunk abban, hogy amiről szavaztunk, az az, hogy mandátumot adunk a tárgyalócsapatnak, hogy elkezdjük a tanácsal és a bizottsággal a tárgyalást. Egyetértenek benne, hogy tran mandátumonnak tartsuk ezt? Igen, kiabáljanak, mondjanak valamit, jelezzék. Elektronikusan jó, szavazunk, megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzon mindenki. Well, unless you don't want, so we, we, we just, we just, we just close. Lezárjuk a szavazást. 37 mellette, négyen ellene. A második kérdés pedig az, hogy a tárgyaló csapata fenti módon áll -e össze, az elnök, a bizottság elnök, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők egyetértenek azzal, hogy így eljön össze a csapat. Igen, köszönöm szépen. Jan Olbricht kéri a szót, és meg is kapja a szót. Yes, I, uh, uh, first of all... Nos, először is köszönetet szeretnék mondani különösen az árnyék előadóknak, akik beleegyeztek a kompromisszumokba és sok kollégának is, aki változtatott az eredeti elképzelésén. Három megjegyzésem lenne, ha megengedik. Először is. Gyakran nemmel javasoltam, hogy szavazzanak olyan esetekben, amely ugyan helyes, de a tanács már javasolta. A frakciók árnyékelődői megkapták a javaslatokat, hogy melyek voltak ezek az esetek, ahol én ugyan egyetértettem, de mégis negatív jelet tettem, mert a tanács már javasolta. Második megjegyzésem. Nagyon sok esetben a tematikus célkitűzéseket megváltoztatta. De az első részben majd megegyeztünk, úgyhogy próbáltam az általános szabályzat és az én szabályzatomat összefésülni, hogy ne ütközön össze az első és a második rész. Ezért csökkentettem ezeknek a számát. A harmadik megjegyzés. Voltak olyan elemek, mint például a Karim Adelének a híres módosítója a hajléktalanokat illetően. Nem azért mondtam, hogy negatívat tegyünk oda, mert a hajléktalanok ellen vagyok, hanem már benne van a létező szövegben. Tehát fölösleges egy olyan helyzetet kreálni, ahol már benne van ez. Nem, nem arról van szó, hogy ez egy botrány, nem ellenszem, csak ez egy logikus lépés lenne, hogy ne ö, ismételjük magunkat a szövegben. Én szeretném, hogy most nem lenne vita, mert nincs rá ok. De akarnak mondani? Ha muszáj, hát ha muszáj. De igazából nem szeretném. Úgyhogy kérem. Hát, csak arra szeretnék utalni. Csak arra szeretnék utalni, hogy a kompromisszumokat tegnap este megküldték nekünk, és Jan Orli, Olbricht azt mondta szó szerint, nem lehet már változtatni a kompromisszumokon. Hát ez azt jelenti, hogy egy rendes tagnak egyszer sem, de egyszer sem volt esélye arra, hogy a kompromisszumokba belenyúljon. Kedves Ian, az az eredménye ennek, hogy a szakbizottság egynegyede nincs itt. Úgyhogy kérem, hogy a tárgyalásokon ezt vegyék figyelembe, és legyenek már igazságosak, és azok, akik nem tudtak beleegyezni ebbe, azoknak a véleményét is vegyék figyelembe. Nem akartuk veszélyeztetni ezt a projektet, de ez így nem volt átlétható, nem volt igazságos. Uh, Sorry, I have to, I don't... what you say, I finished Jó. Nem, lezárom a vitát. Egyszerűen lezárom a vitát. Nem, nem, nem fogadok el. Jó, de diplomatikus akarok lenni. Nem akarom azt mondani, hogy jó igazat mondani, néha azért igazat kéne mondanunk. A kompromisszumot kiküldtem napokkal ezelőtt az árnyék előadóknak is. Ott volt a kérdés, egyetért? Hogy benne lesz a módosítója a kompromisszumba? Nem javasoltam részenkénti szavazást, mert határideje volt ennek. Tegnap este, tegnap éjszaka a német kollégák javasoltak valamit, azt adjesztettük a francia kollégáknak. Hát ez egy nagyon dicséretes dolog, hogy két ilyen ellentétes csoport között sikerült kompromisszumot elérni. Tehát, hogyha kritizálja a kollégákat és a kompromisszumokat. Nem értek egyet ezzel, Kérem, ne mondja azt a szakbizottság tagjainak, hogy én valamit tegnap este még megváltoztattam, hanem ez nem igaz. Elnök, köszönöm. Elié asszony. Igen? Just egy minut. Csak egy percet veszek igénybe, hogy mindenki tanul szólítsak azt illetően, hogy amit Albrecht úr mondott, tehát a hajléktalanokat tekintve ez szerepel a kompromisszumban, és szerepel az ide vonatkozó programban is. Ez benne marad a következő programozásban. Itt valódi tét forog, tehát kockán, és árnyék jelentőstőként a tárgyaláskon a azt szemben is elmondtam, hogy ez a téma központi jelentőségű. Emlékeztetni kell arra, hogy szakbizottságunk nem hunyhat szemet ezen közömbösség előtt. Köszönöm minden esetre kollégák a támogatásukat. Köszönöm, Konstance. Ne próbálj meg provokálni az embereket, tényleg csak nagyon röviden. Én nem tartom ezt helyesnek, hogy most ilyen részletekbe belemenjünk egy ilyen szavazás után. A hajléktalanok pont olyan emberek, mint az összes többi, úgyhogy természetes, hogy benne vannak az alapokban, úgyhogy ezt most megdöbbentőnek tartom, hogy politikai pozícióval visszaélve most ezt megpróbálják így kiprovokálni. Elnök. Viktor Postináró jelentés a következő szavazás. Remélem, hogy egyszerű lesz, nem vagyok benne biztos. Ötös kompromisszum, ki támogatja? Who is against compromise five? Uh, it's... Ellene. Hatos kompromisszum, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellette Elnézést, van egy szóbeli módosító a raportőré. Igen. Azt javaslom. A 2007 87 EC-ből kitöröljünk egy részt, közben a tolmácsok tájékoztatják a hallgatóságot, hogy nincsen háttéranyagok. Tehát a szóbeli kiegészítést illetően a hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtak. 30 es mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es módosító, következő oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Itre 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es az Envitől mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as envi mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette a kompromisszum alatt. 74-es A 19-es kompromisszum alatt mondja az elnök, mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 91, mellett ellenállt tartózkodás elutasítottuk, 92 mellett tartózkodás elutasítottuk, 93 részenkénti, második részt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 elmi mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as két részben és a második részben szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19 Tron mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a függelékek okafogyottá váltak preambulum bekezdések. Which is I, a lot of pages, I'm sorry. Mm. So I have compromise one on... 23-as oldalás a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás Elfogadtuk. Hármas. Igen? Tessék. Tessék. Hármas, mellette. Ez a év Mellette ellene? Nem értem, mondja az elnök. Tehát mellette. Jó, elfogadtuk. Hármas módosító. Mindenki fölnyújtotta a kezét. Most akkor akkor Oldrich akarja, tehát a hármas módosítót ellenőrizzük. No, it's positive. It changed. Ah. It changed. Okay, okay. We close the vote. No, not yet, but we are close to close. But okay. So it's adopted, largely adopted, yeah. Elfogadtuk. Kettes itre, mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, itre kettese. Megnyitom. Without, not yet closed. Closed to closed. And it rejected. So elutasítottuk. Jó, Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös részenkénti mindkét részre, első részre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene elektronikus, megnyitom a 16-osra. Miguel. Uh, we are in favor. Okay. The vote and it is 23 against 20 23-an ellene, 20 mellett elutasítottuk. 20-as. Mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító szóbelivel. Ellenzi valaki a szóbelit? Nem, akkor szavazzunk ezzel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes módosító mellett ellentartózkodás elutasítottuk, kettes tran mellett ellentartózkodás elutasítottuk, hármas kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Tran 4-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Tran 5 mellett ellentartózkodás Elfogadtuk? kérdezi az elnök. Elektronikus, ötös módosító, megnyitom. The vote is open. We check on amendment 5 tram. Eh, Lambert, what is the instruction? Lambert, most mit csináljunk? Jó, mellette vagyunk. The close and it's adopted 25 to 19. So now we move to... Elfogadtuk 25 a 19-hez. Tran 6 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 7-es Tran mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 4-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 1-es emi mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 8-as emi mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 9-es csal mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 8-as első része mellett ellentartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Viktor, mi ez? 10 perc alatt letudtuk az egészet? Mielőtt bármit mondanál. Két dolog. Egy kérdés. Elfogadjátok, hogy Viktornak ez legyen a mandátuma a tárgyalásokra? Támogatja a szakbizottság? Igen, jó, akkor emeljék föl a kezüket, hogy tényleg lássam, hogy így van. For the negotiating team, it's again the chair. Második, rendben. Az árnyékelőadóknak és a többieknek által alkotott csapata mehet a tárgyalásokra? Igen, jó. We, we still have uh, uh and uh, Do we want? We have 15 minutes. Uh, do we want to go on with the or we go? We, we can do one, or we can do it tomorrow. I mean, it's, uh, we, we, we can vote now. We can. Most még van 15 egész percünk. Rika, szeretnéd? hogy elkezdjük a jelentésedet, vagy holnap szeretnéd? Nem, most. Jó, de ötkor, ötkor leállunk. Kedves kollégák, a titkárság arra kért, hagyják figyelmen kívül az utolsó e-mailt, amelyet 2 óra 52 perckor kaptak a titkárságtól ma. A szavazólista nem változott, ugyanaz, mint a tegnap éjszakai. Egyetlen változtatás van. A 13-as és a 159-es ugyanaz, és a 153-as ugyanaz, mint a 157-es. Harmadik oldal, látni fogják, úgyhogy ha értették, jó, én nem értettem, de nem baj. De nem is érdekel. Can start vote. And we vote with... Elkezdjük a szavazást. A Tron 8-al. Ki támogatja a Tron 8-at? Lambert támogatja? Nem. Tehát szavazunk. A ETC-ről szóló Rika Manner jelentésről és van is egy szavazólista erről. Hát nézzenek a szavazólistába. Tron 8, ki támogatja? Ki van ellene? Hát én nem tudom. Ezt ellenőrizzük ezt le elektronikusan. The vote is open. Megnyitom a szavazást. And it is rejected. Elutasítottuk. 101-es. Kérem, vezesse a kezemet. 101-es mellette ellene ellene. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette ellene. Ellenőrizzük le a 107-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás elut- elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodását utasítottuk, 131 <clears throat> mellette, ellene ellenőrizzük ezt le a 131-eset tehát. The vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 132 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 134 mellette, ellene azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk, 141 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 143 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellettem, ellene tartózkodás elutasítottuk. 149 mellette, 149 tehát mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kitámogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 152-es kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elutasítva. 153-as kiszavaz igennel kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki, elfogadtuk 158-as mellette, ellene tartózkodását utasítottuk. Hármas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kitámogatja, kielezi tartózkodás elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalon 148 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette elfogadtuk. Tron 11 mellette ellene elutasítottuk. Tron 12 mellette ellene elutasítottuk. Jézus Máriam! A 192-es, 192-es a hetedik oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, ellenőrizzük le 198-asat. And then what? Come from it close and it's rejected 24 to 20. My God. Tran 17 on next. Tran 17 következő oldalon. 207-est kihagytuk. 207 mellette, ellene tartózkodás elfoga, 208 mellette, ellene 208-ast ellenőrizzük. Rejected 24 to 19, Tran 7. Tran 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 236 szóbeli módosítás, senki nem ellenzi. Akkor szavazunk rólam. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Hova megyek most? 11. oldal, Tron 19. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadt. Elutasítottuk 252 mellette. Ellene. A 252-t ellenőrizzük le. And then I vote here, right? The vote is closed. You, you go, vote very quickly now, and it's rejected 25 to 19. 250, compromise 6. And... Hatos kompromisszum. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 259 mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 262 mellette ellene elfogadtuk, 263 mellettem ellene. A 263-ast ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 267-es mellettem tehát mondom, 267 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. 271 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 273 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 275 mellette ellene elutasítottuk. 279 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 280 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 281 mellett ellene elfogottuk, 282-es mellette ellene tartózkodás elfogottuk. 289-es mellette ellene tartózkodás elfogottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogottuk. 290 részenként a második részt kitámogatja, bocsánat, az első részt kitártja mell kitámogatja mellette ellene. Második részt kitámogatja, ki nem. Elfogadtuk. 291 mellette ellene tartózkodás utasítottuk. 293 mellettem ellenem. Hát nem tudom, ellenőrizzük ezt, lemegnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 22 20 ellenében elutasítottuk. 296 mellettem ellene tartózkodás elutasítottuk, 298 mellette ellene tartózkodás előtt elfogadtuk, 299 mellette ellene 299-est ellenőrizzük le. The vote is open. The vote is closed and it's adopted 24 to 18. Elfogadtuk. Kont 3. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 303 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 301 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 4 mellette, ellene elutasítottuk, 304 mellette, ellene elfogadtuk, 305 mellette, ellene elutasítottuk, 36 3 hét, ami ugye valószínűleg 3 17 mondja a tolmács, elfogadtuk, 3 18 mellette ellene elutasítottuk, 35 mellette ellene tartaskodás, elfogadtuk, 3 10 mellette ellene elutasítottuk, 3 12 mellette ellene nem tudom, a 12 t ellenőrizzük le. So this is compatible, uh, identical with 13, okay. So it is, the vote is closed and it is rejected. Elutasítottuk. 3.11 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3.17 mellette ellene. Hát, nem tudom. Ellenőrizzük ezt le. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 318 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 325 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 30, 20, 327 mellette ellene elutasítottuk, 327 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 328 mellette, ellenem a 328-ast ellenőrizzük le. Vote is open. The vote is closed. 24 in favor, 9. Elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, elutasítottuk. Tran 21 mellette ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, úgy tűnik nekem. Ha nem kérnek, jó, ellenőrizzük le, a TRAN 21-esről szavazunk. It's rejected 24 to 18. Elutasítottuk 24-18 ellenében, 37 mellettem, ellene tartózkodás elfogadó. 331 mellettem, ellene 33, 331-ről ellenőrző szavazást tartunk. Elutasítva. 337 mellette. Mellette. Ellene. Nem tudom, mert nem jelzik, tehát most le kell ellenőriznünk elektronikusan. A 337-esről szavazunk elektronikusan. 333-asról. elutasítva 24-17 ellenében. 8 os kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellettem, ellene tartózkodása elfogadtuk, 343 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 344 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 345 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 346 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 349, igen. Vagy melyik? 40-esről szavazunk. 40. Mellette. Sötétben van a 40-es. Sötét háttérrel. Higgyék el, tudja mellettem ülő Frank, hogy mit mond. Ragaszkodik a 40-eshez, hát szavazunk erről. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 348. Ez okofogyottá válik. 349. 349 mellette. Ellene. Nem tudom. Ellenőrizzük ezt le. Nagyon nehéz ebben igazságot tenni most. Időnk van? Van időnk? Van időnk? Van időnk. Lezárom a szavazást. Egy szocialista vonja vissza a szavazatát. Kirillov megjött, és már is szavazni akar. Hát, hogyha önnek megadjuk a lehetőséget, hogy szavazzon, akkor egy szocialista szavazókártyát bizony ki kell venni. Lezárom a szavazást. Uh, uh, rejected. So now we go to 350. In favor? Tehát a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva, 351 mellette. Lambert, Lambert. Ellene? Ellenem? Úgy tűnik nekem, hogy elutasítva. El nem tudja képzelni, milyen egy össze-vissza szakbizottság maguk. Ellenőrizzük ezt most le. A 351-ről megnyitom a szavazást. Plus. Okay. you are not alone here. Come on, 37 people only votes here. you just close the vote. And it's rejected 21 to 18. Now we go to 352. 352 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es Against abstentions adopted, budget 11. Budget 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 354. 354. Egyből alatta. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Konthatos. Nem, nem a konthatos, nem ám. Kont hetes, kont hetes. es Mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 3, 56 és a szóbeli. Valaki ellenzi, nem, akkor így, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 357 mellette. Ellene tartózkodását fogadtuk. 358 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 352 mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk. 359-es szóbeli. Ö, elektronikus. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 360 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 361 mellett ellen ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk, hogy kont 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzenek a nagyfőnökre, majd ő megmutatja. 362 mellette ellene azt hiszem elutasítottuk. Jó. Nagy örömmel. The, the vote, the vote, the vote. And 21 against 21-en, ellene 19-en mellette, tehát elutasítottuk. Kont 11 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 3, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 364 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 365 mellette ellen tartózkodás elutasítottuk. 366 mellett ellen tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Hát, ha senki nem tiltakozik. 42-es, 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És így. A 366. Ha ez a plenáris lenne, akkor soha nem kapnánk ezt meg, de jó, ma kivételesen. No, wait, wait, still there's... Well, not everybody votes, but we can't make it. We have to close the vote. Yeah, it's so much time. Tehát 21-en ellene, 19-en mellette elutasítottuk. 34-es mellette, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 368 mellette, 368 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 370 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Tron 23 mellett. Miféle blokk? kérdezi az elnök. Á, a tranokat? Jó, akkor a három trant egybe mellette ellene tartózkodás elutasított. Hát több trauma, nem csak három. If you want 26 to 28, we vote in block. Nobody against. Jó, 26-28-ig mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 369 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tran 29 mellett ellen blokk, jó. Tran 29-től 34-ig mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdések? Nem, sajnálom, még nincs vége. Is in favor? Against abstentions. Budget 4 mellette ellene tartózkodás, budget 5 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, a 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kont 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51. Nem, 51. 51, igen, de 51 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Vagy itt 6 ő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Talán egy mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 57 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 60-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 61 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 63 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 64 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 65 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Hetes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, budget 7 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 67 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 68 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 69 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 70 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. A tízes preambulumról kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, TRAN 3-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk, TRAN 4 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 3-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 73 mellett ellen. Azt hiszem, elfogadtuk. 73-as. De majd megbánják. Close. It's rejected by two votes only, 21 to 19. Két szavazattal elutasítottuk. Igen, tényleg. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 74 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 75 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, mert ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 77 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 78 mellett ellen tartózkodás, nem tudom, tehát 78-as elektronikus. we, we close. And it's rejected 23 to 17. Budget 18. Elutasítottuk. 23 a 17-hez, budget 8 mellett ellen, el, elfogadtuk 79 mellett tartózkodás, elutasítottuk 8-as két. Első rész mellett ellentartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 81 igen nem, tartózkodás elutasítottuk, 82 igen nem, tartózkodás elutasítottuk, 83 jó, 82-es elektronikus. Uh, it's 30 to 11 uh, lost, uh, uh rejected. Now 83 in favor 83-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Tran mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 8-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, Tran 6 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 85 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 86 mellett ellentartózkodás. 86-os elektronikus. Mm. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 87-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 88 részenként első rész mellett ellentartózkodás elutasítottuk, második rész mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 89 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 9-es budget mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 11 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 90-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 91 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 92 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 93-as mellett ellen tartózkodás. elutasítottuk, 94 mellett ellen tartózkodás. 94 mellett ellen elektronikusan, 94. Now we are 93. Voting. Checking. Sorry, 94. We check on 94. Tehát még mindig a 94-eset ellenőrizzük. Open the floor, the, the floor, the vote. 94, we are checking on 94. 94-es, elektronikus. And the vote is closed. So it's 27 against 13, so it's lost. 27-en ellen, 13-an mellette elvesztettük, 95 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 97 mellette ellene azt hiszem elfogadtuk. Kont kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 99 mellett. Ellentartózkodás azt hiszem elfogadtuk. Jó, 99 elektronikus. Vége van? Haza is mehetünk? Nem, nem. Akkor mit csinálunk? Uh, 2020 rejected. Miguel, Miguel is saying that's rejected. I don't have... Miguel azt mondja, hogy visszautasítottuk, hogy negatív volt a szavazás. Igen, lezártuk a szavazást. Jaj, elfelejtettem elnézést kérdés mindig ugyanaz. Egyetértünk arról, hogy amit most megszavaztunk, vagy nem szavaztunk meg, az a tárgyaló csapatnak a mandátuma. Igen, jó, a második kérdés az, hogy a tárgyaló csapat az elnököt, a raportőt és az árnyékokat foglalja magában. a szakbizottság egyetért. Miguel azt mondja, hogy van még egy szavazás, ha úgy érzik, hogy szeretnék, akkor ezt megtehetjük. Yeah? Joachim, te döntöd el. Te döntöd el, Joachim. Nem tudod, hogy hogy akarsz szavazni? Mi mindig az elnököt követjük. Rendben, az elnököt követjük. We will finish early tomorrow, that's not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 Are you ready to? Can we start the vote? Yeah, okay. So. Akkor szavazunk. Joachim Zeller, 42-es módosító mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 11-es mellett. Szóbeli, mindenki elfogadja, igen, mellette ellene tartózkodás elfogadjuk. 43-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 12-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 45 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 46 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 14 mellett ellen. Azt hiszem elfogadtuk. Igen. Jó, 47 mellett ellen tartózkodás Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Ellenőrizzek? Mit? 47-eset? Jó. Legalább így jól fognak aludni ma este. Néhányan már hiányzanak. Hiányzik néhány szavazat. Nem baj, lezárom. 22 mellette, 16-an ellene elfogadjuk. Egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett, 5-ös, 50-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Nem. 16-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 17-es kiegészítve. Tehát a kiegészítetre mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 52 is mellett ellentartózkodással utasítottuk. 19 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellentartózkodás el, elfogadtuk, 21 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 22 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 23 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 25-ös módosító mellett ellentartózkodás elutasítottuk, második kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 31 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellett, kettes Kettes. Mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 36 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 4-es. Mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 5-ös. Mellett ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. 24-en mellette, 17-en ellene. 37-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 7-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 9 mellett ellen. Szerintem elfogadtuk. 40-es? Nem, melyiket? De melyiket? A kilenceset? Akkor megnyitom a szavazást. The vote is closed. In... Lezárom. 26 mellette, 16 ellene, úgyhogy 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottam, 41 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, befejeztük. egyet értenek, hogy Joachim és a többiek számára ez egy mandátum? Igen, mindenki egyetért. Második kérdés. A tárgyaló csapat. Elnök. Árnyékok. Egyet értenek, igen. Következő napi rendi pontunk. Vlasek jelentés. So.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 Kollégák, egy bejelentéssel szeretnék élni. Még egész addig, amíg itt vannak az ülésteremben. Mint hogy holnap nincs szükségünk arra a másfél órára, amelyet megtakarítottunk, és amelyet a szavazások folytatására irányoztunk elő, hiszen nem volt világos, hogy meddig tart a szavazás, ezért holnap nem 10 órakor kezdjük, 10.30-kor kezdjük a szavazást, hiszen nincs szavazás, hanem folytatjuk a napi rendet. És úgy hiszem, hogy annál, hogy felfüggesztjük az ülést 10.30 és 12 között, helyesebb, hogyha folytatjuk a munkát, és korábban befejezzük az ülést. A holnapi szavazási időszakban tehát folytatjuk a munkát. Egyetértünk ebben, rendben van. Tovább lépünk. 14-es napi rendi pont. Oldrich Vlasak jelentése a Horizon 2020 programról. Tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Először is meg szeretném köszönni mindenkinek, eh, hogy eh, a szavazáson, a szavazást ilyen sokkal korábban be tudtuk fejezni, hiszen nagyon nagy eredmény, ez nagyon nagy dolog, eh, hogy ezt be tudtuk fejezni, és mindenkinek köszönök, minden jelentéstevőnek köszönöm a munkát, hiszen láthatjuk, hogy milyen a partnerség szellemében dolgoztunk. Most pedig a saját véleményemről szólnék néhány szót. A kutatás területén a Horizon 2020 nagyon fontos, és a módosító indítványok elsősorban a régiók fejlődésére vonatkoznak, illetve a városok is a, a községekkel foglalkoznak, amelyekre ideig a program nem terjed ki. A bizottság arra szólította fel a tagállamokat, hogy ezeket a kérdéseket is vonja be a következő keretprogramba. Máskülönben a Horizon vagy Horizon 2020 sokkal jobban figyelembe kell, hogy vegye az Európai Unió földrajzi sokszínűségét, és minden tagállamban fontos támogassa a kutatási kezdeményezéseket, és ez a politika regionális fejlesztését és a kutatás fejlesztés ügyét is előbbre vinni. Ezzel összefüggésben pedig amellett vagyok, hogy ezen regionális és határon átnyúló hatást figyelembe vegyük. Hölgyeim és uraim! Az én véleményem figyelembe veszi az összes módosítót, és azt hiszem, hogy ez kell, hogy önöket motiválja. Éppen ezért Önöknek szeretném megadatni a szót, és nagy figyelemmel fogom figyelni, amit mondanak, az észrevételeiket. Lejegyzem, de persze, ha idejük van, kérem, hogy küldjék el ezt elektronosan is, és figyelembe veszem ezeket majd a végső változatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Salvatore Caroni a szó jele árnyék jelentéstevőként. Jó magam is egyetértek azzal a... I'm terribly sorry. Bocsánat, itt van Miroslav is. Terribili szóri vagyok, de hogy nem, hát te folytassa, kérem folytassa. Elfelejtette Miroslav Mikolásikot, aki szintén árnyék jelentős tevő, de hát akkor parancsoljon, folytassa. Jó magam is egyetértek azzal a tényjel, hogy a bizottság javaslata a Hozint 2020-szal kapcsolatosan jó kiinduló alap. Annak érdekében, hogy meghatározzuk az Európai Unió tevékenységeit a kutatás, a fejlesztés, az innováció területén Különösen kiemelném azt a kedvező tényt ebben a programban, ami a három pillér struktúra, egy program beillesztése az egész láncolatba, kutatás, piac és a többi vonatkozásában, különösen a KKV-kat illetően, valamint az administratív folyamatok karcsúsítása. Ezek az erős pontjai az anyagnak, amelyeket ki kell domborítani. Ami minket illet regionális fejlesztési szakbizottságként azonban úgy vélem, hogy korrigálnunk kell ezt a megközelítést a rendeletben, legalábbis ami a nagyobb bevonást illeti a regionális és helyi önkormányzatok vonatkozásában, hiszen ez utóbbiak alapvető jelentőségek annak érdekében, hogy ezt az egész programot erőteljesen előre lehessen vinni. Azt hiszem, hogy az egyik alapvető pont pontosan az, hogy meg kell határoznunk a helyi és regionális hatóságok szerepét. Annak érdekében is, hogy nagyobb szinergia jöjjön létre a Horizont 2020 program, valamint a strukturális alapok témakörei között. Tehát az erősebb összekapcsolást kell elősegíteni ezen két fontos alap között, amelyek az európai szakpolitikák rendelkezésére állnak. Hiányzik itt egy kérdés, szeretnénk ugyanis világosan utalni a kutatásba való bevezet, befektetésre, humanisztikus területen a kulturális örökség megőrzése céljából Európa területén. Azt hiszem, hogy ezt a szempontot erőteljesebben, határozottabban ki kellene domborítani a Horizont 2020 program keretében is. Ezzel kapcsolatosan tehát módosítókat fogunk benyújtani a jelentéstevőnek. Köszönöm. Classic, please. Köszönöm a szót, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Én magam is elmondanám véleményemet ezen véleményről, álláspontomat a véleményről. Nagyon izgalmas anyaggal van dolgunk, és örülök az eljövendő együttműködésnek a jelentéstevővel és a többi kollégával egyetemben. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk Oldrich Vlaszak képviselővel, nagyszerű szakértővel van esetünkben, esetében dolgunk, és örülünk neki, hogy együttműködhetünk vele a jövőben. Különösen a pénzügyi válság és a megtakarítások időszakában az európai beruházási politika jövőjéről el kell gondolkoznunk. A kiválóság megerősítése a tudományban elengedhetetlen a fenntartható növekedés és a fenntartható gazdálkodás szempontjából, és ilyen módon kulcsa az európai jólétnek is. A Horizon 2020-as program ilyen módon a szociális kihívások megoldásában is segítségünkre lehet. Az Európa 2020-as program keretébe ágyazva, és így az európai gazdaságot biztos alapokra állíthatja. Ebben a jelent javaslatban a kutatás és innovációs ciklusra különböző javaslatokat terjesztenek elő. De azért, hogy az Európa 2020 sikeres legyen, szükséges, hogy a Horizon 2020 a meglévő projektek előírásaihoz igazodjon, és így a kis és középvállalatok, a KKV-k is részt vehetnek a Horizon 2020-ban. Az előttem szóló is beszélt erről, ez az alfája és omegája az egész programnak jelesült, tehát hogy a kis és középvállalatokat is bevonjuk a programba. Van itt még valami, amit kiemelnék. Ez pedig az európai kutatás fontos szempontja, hiszen a kutatás nem csak a technikai területen, hanem például az egészségügy, az orvosi tudományok területén is zajlik. És úgy hiszem, hogy a kiválóság az európai kutatásban fontos, hogy figyelembe vegye a jelenlegi etikai és morális eh, elvárásokat, és ez nem csak mentálisan fontos, hanem az alapvető dokumentumok figyelembevételével is. Hiszen ezek az alapvető morális előírások az, alap, az alapító szerződésekben és az európai jogok kartájában is megjelennek. A kiválóság, tehát azt jelenti, hogy az európai kutatás kiváló minőségét érjen el, azt is jelenti, hogy magas szintű erkölcsi, etikai normáknak feleljünk meg. E tekintetben, kedves kollégák, nagyon pontosan kell fogalmaznunk, hiszen a morális és etikai normák, amelyeket egyrészt az európai szerződések eh, fogalmaznak meg, másrészt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata is körülír, megragadhatóak, és ez kell, hogy bennünket is vezessen, vezéreljen. És eh, így kell a megfelelő etikai irányvonalakat figyelembe venni, és nem szabad, hogy a kiválóság elvét megsértsük bármilyen módon. Köszönöm szépen. Most pedig Heide Rőle kapszót. Köszönöm szépen. Először is a jelentéstevőnek tartozom köszönettel, hiszen javaslataiban éppen arra tért ki, amelyért a mi szakbizottságunk felelős. Amiért felelős. Persze a Horizon 2020-as program sok aspektust ölel fel, nem csak a kutatási kérdéseket, de nagyon fontos, hogy a többi szakbizottságban való vitában figyelembe vegyék a mi javaslatainkat, és mi pedig a saját prioritásainkkal foglalkoztathassunk, és éppen ezért fontos, hogy a regionális és a határokon átnyújtó jelle, átnyúló jellegét domborítja ki hiszen épp ez az a terület, és egy terület van, ahol jobban meg kéne erősítenünk a álláspontunkat, a partneri elv és a civil társadalom bevonása. Ez a két szempont. Erről szeretnénk mi a frakcióm módosító indítványokat beadni, de összességében egyetértünk a jelentéstevő irányultságával, és jó az együttműködés közöttünk. Uh, okay, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Koprákis úr az Európai Bizottság részéről. Fannister új, parancsoljon. Azt hittem, hogy már megint túl későn jelentkezem, de nem, nem, nincs még későn. Ez, <clears throat> ez az egyik legfontosabb program, hiszen a szinergiáról beszélünk itt, a regionális szakpolitikák, az RDF, az Európai Regionális Fejlesztési Alap eszközei közötti és más eszközök közötti szinergiáról, hiszen így egyre jobban tudjuk majd a Horizon 2020-as programmal összegezni az RDF pénzeszközeit, egy irányba hatni ezekkel. Itt a területi együttműködésről beszéltünk, ezt a szempontot mi jelen, jelenítettük meg teljesen konkrét javaslatainkkal, és így a kiválósághoz vezető úton megjelenítettük ezeket a szempontokat. Ugye a hetedik kutatási irányelv célkitűzései kerültek átemelésre a Horizon 2020 programba, a kutatási potenciállal is foglalkozik ez, és mindez meg inkorporálódik a területi politikai célkitűzésekben. Sikeresnek érzem magunkat, hiszen a Horizon 2020 egy központi kritériumot tartalmaz, a kiválóság kritériumát. A legjobb professzor mindegy, hogy honnan jön, ha ő együttműködik másokkal, akkor ő kapja a támogatást. De van sok régió, amelyek lehetőségekkel bírnak, és sok mondjuk technológiai területen, vagy az éghajlatváltozás elleni harcban, vagy más társadalmi orientációi kérdésekben nagyon jól teljesítenek, de még nem a kiválók, legköz, kiválóbbak közé tartoznak. Hogyha sikeresek akarunk lenni Európában, akkor nem elég a hetedik kutatás irányel, vagy a Horizon 2020-as program, hanem arra is szükség volna, hogy az innováció gondolatát, a kutatás eredményeit a gyakorlati életre tudjuk váltani, gyakorlattá tudjuk váltani. Vessük össze Európát mondjuk az Egyesült Államokkal. Nagyszerű tudásközpontjaink vannak Európában, de abban, hogy milyen gyorsan váltjuk az innovációt, az innovációs láncolatban gyakorlati haszonná, lemaradtunk az USA mögött. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a teri, teri területi együttműködés területén elfogadjuk ezt a megközelítést, ezt nevezük Stairway of Excellence-nek, a kiválósághoz vezető útnak vagy lépcsőnek, és az RDF-et arra kötelezzük, hogy költségvetésének minimum 1, de maximum 10%-át az ilyen együttműködésre fordítsa. Ez pedig annak az együttműködésnek az eredménye, amely a Horizon 2020 program és a mi munkánk között jött létre. És talán kollégánk Oldrich figyelembe veheti ezeket a szempontokat, kidomborítandó, hogy nem csak a Horizon, Horizon program ban rejlik eh, esetleg az a lehetőség, hogy az új kreatív eh, munkahelyteremtő orientációval rendelkezzen, hogy speciális régiókat vegyen szemügyre, amelyek specializálódnak egyes tudásterületeken. Ugye ez az egyik exante kondicionalitás, a smart, az intelligens specializáció. Tehát mi azért vagyunk itt, hogy ezt a lépést megtegyük, a jó irányba tegyük meg a lépést. Ugye, nézek most a jelentéstevő barátomra, hogyha erről a kérdésről nem beszélünk, akkor nem hallják meg ezt a problémát. Tehát fontos, hogy markánsan hangoztassuk ezt a kérdést. Elnézést az időért, de kellett nekem hozzászólni. Is a special session, you know, after <laughs> so many votes. Ez egy különleges ülés, ilyen sok szavazás után a bizottság. Kolpákis úr a bizottság részéről. A Research and Innovation főigazgatóságról jövök, és köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek, nagyon hasznosak voltak a megjegyzései, de nem értünk egyet minden módosítóval, mert van néhány, amelyet csak nehezen lehetne megvalósítani. Például a territorializációról szóló módosító indítvány, de minden esetre ez azért azt mutatja, hogy a Horizont 2020-at nagy figyelemmel követik önök. Van Nisteroy úr is mondta, és hagy emlékeztessek mindenkit arra én is, hogy a bizottságnak a szolgálatai, a kutatásfejlesztés és a regionális politikát illetően figyelemmel követik ezeket a jogszabályokat, szorosan együttműködünk, és nagyon jó eredményt értünk el az úgynevezett Smart Specialization-t illetően is, és a tematikus köröket illetően is, ahol a versenyképesség támogatására és az innováció támogatására bizonyos összegeket jelöltünk ki. Szeretnék egy közös dokumentumra rámutatni. The of the parliament under the multi... A több éves pénzügyi keret keretében a FISH 28-at állítottuk össze, amely rámutat arra, hogy a 2020-as horizont és a strukturális alapoknak az összefésülése hogyan történik a jövőben. Köszönöm. Kolpáki úr, köszönöm. Vlasák úr, öné a szó. Děkuji za slovo, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok valamennyüknek, akik részt vettek ebben a vitában. Természetesen feljegyzéseket készítettem, és sok észrevételükkel egyetértek, ezek bekerülnek majd a jelentésbe. Itt nem Itt alapvetően nem arról van szó, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférést megkönnyítsük, hanem alapvetően arról, hogy a KKV-k profitálhassanak ebből, és ez állandó gyakorlattá váljon. Éppen ezért úgy vélem, hogy a kutatás összekapcsolása a gyakorlattal rendkívül szükséges, különösen a mostani időszakban. Egyetértek Rüle asszonynal, azt hiszem, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy ezeket a támogatásokat nem oszthatjuk el általánosan, ezeket koncentrálni kell, és a lehető legtöbbet kell elérnünk ezekkel az alapokkal. Európa sokszínűségét ki kell tudnunk használni, valamint a régiók sokszínűségét is, éppen ezért a szoros együttműködés a regionális hatóságokkal rendkívül fontos. Kész vagyok arra, hogy az Európai Bizottság dokumentumait áttanulmányozzam, ami eléggé nehézen, nehezen emészthető anyag, de azt hiszem, hogy végeredményben készek leszünk majd arra, hogy kompromisszumot érjünk el, amely valamennyi észrevételt fedi. Köszönöm az észrevételeket, és örülök az együttműködésnek. Mr. Reporter, Köszönöm, raportőr úr. Mindenkit szeretnék tájékoztatni arra, hogy a módosítók határideje július 16-a dél. Igen, 16-a. Now we move to the next uh, item number 15. A 15-ös napi rend következik a TENSZ hálózatokról. Vlasekor, újra öné a szó. Já děkuji, omlouvám se, Lambert. Köszönöm szépen. Elnézést kérek Lambertől, hogy oly gyakran jelentkezem szólásra. Az általános részjelentéstevőjeként neki is lehetősége lett volna arra, hogy jelentkezzen. Nem szeretnék sok mindent ismételni, amit a hozzászólásokban megjelent. A transzeurópai hálózat kiépítése valóban szükséges. Itt még vannak kérdések a finanszírozással kapcsolatban, amelyekkel foglalkoznék, hogy van-e elegendő forrás. Nos, ezt a vitát nem szeretném előről kezdeni, de rámutatnék arra, hogy mit szeretnék megjeleníteni ebben a véleményben. Nagyobb rugalmasságra van szükség a tagállamok vonatkozásában. Azt hiszem fontos vitát rendezni a prioritásokról az Európai Unión belül. Azt hiszem, hogy a projektek előzetes listája nem tekinthető végleges listának, és az nem lehet előzetes feltétel a tagállamok felé. Utalnék arra, hogy nem lehetséges felelősíteni a regionális hatóságokat ezen projektekért, hiszen ezek nem tartoznak az ő felelősségi körükbe, és erre jogtechnikai szempontból és eljárásjogi szempontból figyelemmel kell lennünk. Még egy utolsó észrevétel, amely szerepel majd a véleményben. Mindig is az egyes tagállamok érdekeit kell szem előtt tartani Tudom, hogy lesznek majd észrevételek az egyes projektekkel kapcsolatban, amelyeket javasoltak, és remélem, hogy ezeket az észrevételeket is be tudom majd építeni. A cseh köztársaságban az illetékes hatóságokkal kommunikáltam, így tehát vannak konkrét példáim a véleményben. Abból indulok azonban ki, hogyha tapasztalatokat gyűjtöttek a projektekkel a saját tagállamaikban, ezeket is küldjék meg, ezeket is be tudom építeni. Köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót az árnyékelőadóknak. Matula úr, önél szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Néhány általános megjegyzésem lenne először. természetesen a TNT hálózat egy integrált európai hálózatnak kell, hogy legyen, minden tagállamot és régiót le kell, hogy fedjen, ez a kiegyensúlyozott fejlesztésnek a kulcsa minden közlekedési ágazat területén. Ezért aztán a jelenlegi széttagozódásnak véget kell vetni, ez még mindig megfigyelhető, különösen az újonnan csatlakozott tagállamok esetében természetesen egyszerűsítenünk is kell a hálózatot, így aztán üdvözlöm az ilyen irányú javaslatot. A fehér könyvet, hiszen ez egy úti tervet dolgozott ki az európai területekre, amely versenyképes és hatékony közlekedési módozatokat céloz meg, és hosszú távú stratégia ként szolgál majd a TNT hálózatok területén egészen 2030-2050-ig. Néhány dolgot mindenképpen Európai Unió szinten kell megoldanunk, leginkább a határon átnyúló régiókban a közlekedési hálózat hiányát, hiszen itt szakadékok vannak, megszakadnak a hálózatok, illetve az infrastruktúrát minőségi különbségei az egyes tagállamok között, ez nagyon fontos. A közlekedési infrastruktúra össze kell, hogy kösse a, következő, a különböző közlekedési módokat. Jelenleg ez nem igazán jó, tehát a multimodális modellt kell követni. Nagyon sok kapcsolódási csomópontnak kellene, hogy legyen a különböző módozatok között, kikötőkben például, pedig ezekből nagyon kevés van, különösen az új tagállamokban. Ezen kívül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkenteni kell a közlekedési szektorban, körülbelül 60%-kal valamint az interoperabilitásnak meg kell, hogy feleljünk nagyon sok területen. Az elemzésünkben mindezekre ki kell térni. A jelentéstevő a finanszírozásról már beszélt, ezt figyelembe kell vennünk, nem csak, hogy következetesnek kell lennünk a többi Európai Uniós politikához képest, de arra is figyelnünk kell, hogy megfeleljünk a Connecting Europe kitételnek. A frakciómban arra koncentráltunk, hogy a jövőben Európában az európai fejlesztési stratégiának megfelelően alakítsuk ki a közlekedési folyosókat, hiszen ezek európai hozzáadott értéket képeznek. Egyértelmű kell, hogy legyen az elkötelezettségünk a közlekedési projektek területén, és támogatnunk kell a tagállamokat a plusz erőfeszítéseket, amelyeket még meg kell tenniük. Ez nagy kihívás, mert általában véven a tagállamokban inkább regionális projekteket valósítottak meg, vagy nemzeti projekteket, most pedig arra kell ösztönöznünk őket, hogy összehangolják európai szinten, legalábbis a határon átnyúló területeken a programjaikat. Egy olyan közlekedési hálózatra van szükségünk, amely jobban összefogja a régi és az új tagállamokat, keletet és nyugatot, a szigeteket és az európai szárazföldet. de ugyanakkor egy egységes belső piacot is akarunk látni a közlekedés területén. Még egyszer, hogy gratuláljak a jelentéstevőnek, biztos vagyok benne, hogy a jövőben még folyik majd erről vita, amikor a módosítókat megvizsgáljuk, és természetesen a jogok és a kötelezettségek egyensúlyban kell, hogy legyenek a régiók számára, és nyilvánvalóan, hogy a szabályozás több kötelezettséget ró a tagállamokra, és az eredeti folyósó listát, ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Nyilvánvalóan, hogy például az Alpok és a peremrégiók és a szigetek kérdése az külön kérdés, itt külön kihívás a modalitás és az interoperabilitás. Köszönöm szépen! Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen mértékben egyetértek Lasak úrral. Ez egy nagyon jó alap arra, hogy hogyan fejlesszük és finanszírozunk a közlekedési infrastruktúrát, amely a TENSZ hálózat része. A bizottságnak a javaslata új pozitív elemeket tartalmaz, pozitív irányvonalakat. Például a két rétegű közlekedés, egész Európát lefedő infrastruktúra már létező infrastruktúrák bevonásával, és egy alaphálózat, amely a stratégiai fontosságú utakat fogná össze. Ezen kívül a folyósóknak a megvalósítása, ez nagyon folyam, fontos eszköz ahhoz, hogy az alaphálózatot létrehozhassuk. Ehhez azonban jobb együttműködésre van szükség az intézkedések összehangolására azokban a tagállamokban, amelyeket összeköti a folyosó. Vannak hiányzó kapcsolatok és nagy fennakadások is, különösen a határon átnyúló forgalomban, és néha az egyes modalitások nem kapcsolhatók össze ezeket meg kell oldani. Ez nyilván a kohézióhoz, a földrajzi kohézióhoz hozzájárul majd, illetve a gazdasági és társadalmi kohézióhoz is. És gondolom, hogy pont ez az egyik fő feladatunk itt ebben a szakbizottságban. Legalább ilyen fontos az, hogy az EU szomszédos országaival és régióival is kialakítsuk a kapcsolatot, hogy mind az árukat, mind a személyeket szabadon szállíthassuk. Ez megint csak hozzáadott értéke az európai hálózatnak. A második szempont az az, hogy egy valóban összefogható, mindent lefedő hálózat épüljön ki, amely jobban kiszolgálja a lakosságot van néhány módosító indítvány, amely kiegészíti a regionális fejlesztési szempontból a bizottság javaslatát. De vannak olyanok is, amelyek, hát nem mondom, hogy nem gondoltak át őket, de szerintem nem tartozik a mi felelősségünk alá ezeknek a kérdéseknek a megoldása. 10 17-es módosítók, Vlasák úré, nagyon hasznosak, nagyon átgondoltak, biztos, csak szerintem nem esik ennek a szakbizottságnak a jogköre alá, és én úgy gondolom, hogy olyan vizekre vezünk, ahol már nem tudunk konstruktívan együttműködni, de azért beszélhetünk róla de én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hozzájárulás a jelentéstevő részéről. Én a határon átnyúló regionális kérdések esetében nyújtok be módosítót, illetve az európai koordinátorokat illetően. Általában véve ez egy nagyon hasznos munka, és a jelentéstevő nagyon jó ötleteket vett föl. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy úr. Köszönöm. Se guardiamo la proposta... Hogyha megvizsgáljuk a bizottság javaslatát, és ennek általános célkitűzéseit, akkor a mi szakbizottságunk eh, látszólag kedvező értékelést fogalmazhat meg ugyanis ez egy kiegyensúlyozott javaslatnak tűnik, egy korszerű, interkonnexált, interoperábilis transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítását, illetve azt hiszem senkinek nem lehet kifogása. Amikor a prioritást élvező projektekről beszélünk a közérdek alapján, illetve hozzáadott értékkel látjuk el egy az egyes projekteket, akkor szintén csak egyetértésünket fejezhetjük ki. Ebből a szempontból tehát a javaslatot kedvezően kell megítélnünk. Ugyanakkor igaz is, hogy igaz az is, hogy ha a regionális fejlesztési szakbizottság célja az, hogy számot vessünk a különféle gazdasági, strukturális perspektívabeli különbségekkel, tehát ami a területek integrációját illeti, akkor azt hiszem, hogy sok kolléga nevében mondhatom el, hogy nagy csalódást érzünk ezen anyag láttán. Elsősorban azért, mert semmit nem sikerül módosítanunk, sem a térképet tekintve, sem a folyosókat tekintve, sem pedig a módosítási lehetőségeket tekintve. Ezt azért mondom el, mert a TRAN szakbizottságban már módunk nyílt arra, hogy az Európai Bizottsággal eszmét cseréljünk, hogy megpróbáljunk párbeszédet folytatni, megpróbáljunk bizonyos javaslatokat beilleszteni, de a kormány és a tanács nyomása került túlsúlyba, azokon a fórumokon, ők határozzák meg az egyes irányvonalakat, a térképet és a fő projekteket. Nos, ennek előre bocsájtásával a korlátozott időben, ami rendelkezésünkre áll a módosítók benyújtására, azt hiszem, hogy kötelességünk, hogy jelentős jelzést küldjünk, amennyiben kifejezzük álláspontunkat, nézőpontunkat, ugyanis nagyobb integrációt, nagyobb területi integrációt tartunk kívánatosnak, a perifériális területekkel való összekapcsolást meg kell erősíteni. Persze nem karácsonyfa kialakításáról van itt szó, különféle másodrendű utak, közérdekűként való minősítésével, hanem az a célunk, hogy bizonyos elveket megszilárdítsunk, mint például azt, hogy a törzshálózatba bele kell venni a perifériális területekkel vagy a szigetekkel való összekapcsolást, elnök úr, azt hiszem, hogy ez kötelességünk. Ezt követően a TRAN szakbizottság, illetve a bizottság elé nyújtjuk be véleményünket, azt remélve, hogy figyelembe veszik álláspontunkat, és nem az történik, hogy a szakbizottságoktól érkező módosítók nagy részét megbuktatják. Nekünk ugyanis hatáskörünk a javaslatok értékelése, amelyeket a ma elfogadott rendeletekkel kapcsolatosan megkaptunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretek menni a jelentéstevőnek. Mi a zöldek részéről nagyon sok ellenvetéssel élünk Lasak úr jelentését illetően. A régiók és a közösségek bevonását támogatjuk a döntéshozatalban, nyilvánvalóan a TENSZ hálózatokban is, és szeretnénk a modalitásokat fejleszteni, és általában a fejlesztéseket támogatjuk. De a TESZ hálózatok fejlesztése úgy gondoljuk, hogy alkalmat ad arra, hogy életképesebb hálózatot építsön ki a mindennapi életben, és ez gazdasági hasznot is hajtson. Ne felejtsük azért, ez, hogy ez része a többi politikának is, és most végre itt az ideje, hogy elkötelezzük magunkat az európai célok iránt, az éghajlatvédelem, a közlekedési módoknak a választhatósága, a környezetbarát közlekedési módoknak a választhatósága, a zöld környezetnek a támogatása. Ez mind nagyon fontos. Az egyik prioritás a közlekedés területén nagyon fontos lenne a beruházás és a kutatás, hiszen ezek segítségével eredményképes, eredményesebben lehetne felhasználni az erőforrásokat. Ezen kívül nem szabad csak az autóutakba beruházni, nem csak környezetvédelmi okoknál fogva, hanem azért is, mert így egyre jobban függünk a benzintől és a dízeltől, és veszélyeztetjük az állampolgárok egészségét a támogatását, az autótök építésének támogatását szerintünk a teljes költségvetés 30%-át nem szabad, hogy meghaladja. Mi úgy gondoljuk, hogy a vasutat, a vízi utakat, <clears throat> és a kerékpárútak építését kell támogatnunk. Szerintünk a támogatások 70%-át erre kellene fordítani ami a teherautókat illeti, mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene ezeket használni, veszélyeztetik az egészséget és a környezetet. De ahhoz, hogy egy ilyen eh, politikát érjünk el, ahhoz össze kell hangolnunk a politikákat, ne felejtsük el. Egyébként innen a gyalog utakat se hagyjuk ki. Nagyon fontos, hogy ezeket mind összekössük, és ki kell őket terjeszteni oda is, ahol még nem léteznek. Különösen a Balkán országaiban a jó szomszédságot elősegíthetni, és a gazdasági együttműködést is a harmadik országokkal. Hangsúlyoznunk kell az össze kötött modalitásokat, ez nagyon fontos, hiszen ö, csökkentenünk kell a zajszennyezést és a széndiokszid szennyezést. Mi úgy gondoljuk, hogy értékelést kell végeznünk, azt illetően, hogy mennyire hasznos a helyi közösségek és a gazdaság számára egy-egy ilyen infrastruktúra, hiszen ma válságban élünk, és amúgy is szűkösek az erőforrások. Például Görögországban most a válság idején nagyon nehéz időszakot élünk, és bele kell gondolnunk, hogy valójában mennyire lehet az gazdasági és környezetvédelmi szempontból hasznos, hogyha nagy autóutakat építünk, még akkor is, hogyha Európai Uniós támogatásokat kapunk. A vasutat illetően sokkal helyesebb lenne, hogyha az erőforrásoknak részét inkább a metróba, Tesszalonikiben, vagy a villamosépítésére fordítanánk, hiszen ez helyi szempontból fellendíthetnék az életet, de tudjuk azt is, hogy nagyon nyomolás nehezedik a német, spanyol és francia vállalatokra, hogy ne így ruházzanak be. Mindenképpen szükség van arra, hogy ezeket a munkálatokat összefogjuk, és ne mindegyiket külön folytassuk le. Én azt gondolom, hogy a környezetvédelmet a sokkal jobban ki kellene domborítani a jogalkotásban, hiszen nagyon fontos az, hogy a költségeket, a költséghatékonyságot és a politikák összefonását figyelembe kell vennünk mindig. Csak így érhetjük el azt, hogy az Európai Unió célkötőzéseinek a 2020-as stratégia keretében megfeleljenek, megfeleljünk a célkötőzéseknek és az állampolgárok elvárásainak. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a környezetre gyakorolt hatás és a gazdasági következmény, ez mindig legyen része a tanulmánynak. Azt se felejtsük el, hogy a TENSZ hálózatok ki kell, hogy terjedjenek a peremrégiókra és a szigetekre is, például a vízi utakra, még akkor is, hogyha csak azok rövidek, mégis nagyon fontosak lehetnek. Például a szigetek számára ez az egyetlen mód, majdnem, hogy, hogy elérjék őket az emberek. Ne felejtsük azért azt el, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a használása, ez nem csak a szigetlakók használják, hanem a turisták és Európa többi része is azt hogy gondoljuk, hogy az Eurovelo a kerékpárutaknak a, az építése nagyon fontos, ezen kívül a zajvédelmet és a környezetvédelmet meg kell valósítani. Például a vasút, által okozott zajszennyezés elleni harc prioritást kell, hogy élvezen. Ezen kívül a hiányzó határon át nyúló kapcsolatok, illetve a fennakadások, ezek nagyon fontos, hogy megszüntessük ezeket, és ö, ennek megfelelően mi módosítókat is adunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kéri a bizottság részéről bárki is a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, állok úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is jelentését erről a javaslatról, a Transzeurópai Közlekedési Hálózat fejlesztésére vonatkozó javaslatról, és köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is, amelyek, amely munka azt mutatja, hogy az Európai Bizottság javaslata tud, a kör négyszögesítését meg tudta oldani, úgyhogy koncentráljuk az európai piacot úgy, hogy az Európai Uniós területekre koncentráljunk. Két terület van, amelyre reflektálni szeretnék. Az egyik összefügg a javaslatunk fő céljával. Mégpedig, hogy a tenti politikában az Európai Unió újabb, szélesebb körű céljait akartuk integrálni, ugye az EU 2020-as stratégiája körül a hatékonyság, a növekedés, a fenntarthatóság, illetve a nagyobb EU terület. Ezek a szempontok, melyekre ki akarunk térni, de másrészt a javaslatunk a végrehajtással és a végrehajtás hatékonyságával is foglalkozik. A tenti politika 15 éves, és a legnagyobb hiányosság a kormányzás, a governance hiányában jelenik meg, és így az állampolgárok és a régiók részéről a várakozás itt kiábrándítottuk. A jelen javaslattal hogyan változtatunk ezen? Nos úgy, hogy egy olyan keretre teszünk javaslatot, melyben a tagállamok és az európai intézmények amellett kötelezik el magukat, hogy 2030-ra a multimodális teljes belső piacra kiterjedő kulcshálózatot kiépítik, és multimodális sajátossága okán a legjobb környezeti hatásfokot biztosítja majd. És azután ez a kulcshálózat az egész területet kiszolgálja, biztosítva, hogy az egész Európai Unió területe, területén élő emberek, gazdálkodók hasznát húzanak ebből. A parlament az előkészítő munka során eh, nyomatékosan támogatta a bizottság javaslatát, azután a közlekedési miniszterek a tanácsülésen márciusban idén támogatták az általános megközelítés alapján ezt az anyagot. Egyrészt tehát elkötelezik magukat a tagállamok, hogy 2030-ig kialakítják a hálózatot, másrészt nagy rugalmassággal rendelkeznek a kivételek, a végrehajtás és az alternatívák megtalálása érdekében. Ez biztosítja azt, hogy a kulcshálózat a legjobban működhessen. A végrehajtás területén jelentkező hiátus áthidalását másodszorban az európai kulcshálózat értékelésére vonatkozó új eszközökkel e, támogatjuk. Egy európai módszertant dolgoztunk ki, mind a parlament, mind az európai közlekedési miniszterek támogatják ezt, és egyébként a döntéshozók is a területen. Ez a módszertan, e módszertan segítségével a tagállamok és a bizottság nehéz döntéseit lehet jól előkészíteni, a tekintetben, hogy a hálózat egyes elemeit bevegyék-e a kulcshálózatba vagy sem. Ám ez a folyamat arra is rávilágít, hogy a fő prioritások során biztosítanunk kell, hogy a tagállamok a kulcshálózatot ki tudják építeni 2030-ra. A kulcshálózat elemei persze az egész folyamat elemeit jelentik, és fontos, hogy a módszertan szempontjait is figyelembe vegyük, hogy ne terheljük túl a kulcshálózatot, amelyek az EU hozzáadott értékének szempontjait nem jelenítik meg, már pedig a tenti politika core networkbe átmenő céljai épp erről szólnak. A harmadik eleme az megközelítésnek a koridorok, a folyosók része, network corridors only, obviously, funding will be hiszen a finanszírozás nem csak a kulcshálózatra, hanem a teljes átfogó tenté rendszerre is előirányozzuk, de a finanszírozás egy részre a folyosók kialakítására vonatkozik, amelyekkel a jobb projekt implementációt, végrehajtást akarjuk támogatni a tagállamokban. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek jelentését, és köszönöm a szakbizottság tagjait, hogy ilyen pozitív módon álltak a bizottság, az Európai Bizottság javaslatához. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vlasak úr. Kéri még a szót? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném megismételni a TNT hálózatok fő céljait. Természetesen az egyes szoros keresztmetszetek helyzetét tisztázni kell, ez érvényes a kikötőkre, repülőterekre vagy egyes folyosók kereszteződéseire, valamint a határokon átnyúló hálózatokra. Ez világos kell, hogy legyen szakbizottságunk, azonban a regionális politika és a regionális szereplők szempontjából járul hozzá ehhez a témához. Ez a mi nézőpontunk és jogunk van természetesen arra, hogy a nézőpontunkat, ér, nézőpontunkat érvényesítsük. A második pont együttműködés az építő hatóságokkal szintén szerepet fog játszani, ezek helyi szinten és központi szinten is részben rendelkezésre állnak, és vannak tanulmányok a nagy projektek környezeti kihatásairól, amelyeket tagállami minisztériumok dolgoztak ki. Éppen ezért ezen stratégiák együttműködése, valamennyi stratégia együttműködése fontos. Aztán talán még néhány szót részletes módosítóimról. Azt hiszem, hogy valamennyien közülünk, képviselők közül rendelkezik egy helyen, amit otthonának mondhat, és felelősséggel viseltetik ezen régió iránt, megpróbálja ezen régió érdekeit képviselni, ezt beilleszteni ebbe a munkába, és ezt figyelembe kell itt vennünk. Természetesen a szakbizottságunk nem tudja az ilyenfajta részletes problémákat megoldani, Ugyanakkor nem is hagyhatjuk ezeket teljes mértékben figyelmen kívül. Hogyha meg akarjuk ezeket a problémákat oldani, akkor speciális érveléssel kell élnünk, és így meg tudjuk győzni igazunkról az illetékes szakbizottságot, ebben az esetben a közlekedési szakbizottságot. Még egy pont, amely a környezeti témákra vonatkozik, mint például a zaj és a többi. Itt tudnunk kell, hogy a zaj zaj elé akadályt állító infrastruktúrák, például az autópályákon, például a hidak formájában, hogy például a békák átkelhessenek az autópályák alatt vagy fölött, ezeket is át kell gondolni. Meg kell gondolni, hogy hogyan lehet megterhelni az egyes építési projekteket pénzügyi szempontból azonos kritériumok mentén kell ezeket meghatározni, tehát például egy adott tagállam nem építhet egy kilométer autópályát egy bizonyos összegért, mert egy bizonyos környezeti szempont ott egy fontosabb szerepet játszik. Egységesnek kell lennünk, és nem engedhetünk meg túlságosan nagy eltéréseket. És még egy utolsó pont. Jó lenne, hogyha ilyen módon fenntartható, környezetbarát projektek születnének, például a nagyvárosok közlekedését illetően, tömegközlekedését illetően. Azonban nekem is vannak aggodalmaim azt illetően, hogy a források erre nem elegendőek, a forrásokat nem a városi közlekedésre kell felhasználni, hanem a nagyobb lélegzetű kapcsolatokra ennyi volt az észrevételem. Figyelembe veszem észrevételeiket, és örülök a jövőbeli együttműködésnek. Itt. Köszönöm szépen. Tájékoztatok mindenkit, hogy a módosítók benyújtójának határideje július 16-a déli 12 óra. Az utolsó napirendi pont a napirendünkön, a mai napirendem az én ö, véleményem vitája az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről valamennyi szakasz. Beszeretném mutatni anyanyelvemen a véleményemet. Kedves kollégák, véleményt kell <clears throat> formálnunk a Regi szakbizottság részéről az Európai Unió 2013-as költségvetését illetően az üzenet ugyanaz maradt. A politikai összefogás az a legfontosabb, ez vezetheti az EU-t oda, hogy fokozza a foglalkoztatást és növekedést okozzon, bevonja a régiókat, és valóban csökkentse a regionális eltéréseket és különbségeket. Ezért aztán üdvözlöm, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok növekedtek 3,3%-kal, és azt is, hogy 2012-höz képest ilyen növekedésnek lehetünk tanulni. Az Európai Bizottság a kifizetési előirányzatokat megpróbálja növelni, de el kell, hogy mondjuk, hogy 2013-as évről beszélünk, és ezért aztán az elmúlt éveket illetően mindenképpen teljesíteni kell a kifizetéseket. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy a 2007-2013-as pénzügyi keretnek mik a feltételei, és <clears throat> hogy az intézmény közi megállapodásokat figyelembe veszik. Ezért aztán az egyetlen intézmény, amely elegendő információval rendelkezik ahhoz, hogy a költségvetési szükségleteket áttekintse minden régi számára, az a bizottság. A bizottság és a tanács úgy gondolják, július 5-i megállapodásuk alapján a Koreperben, hogy a hónap végére még egyszer csökkentéseket eszközölnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság által eredetileg javasolt összegekhez térjenek vissza. Kedves kollégák, szeretnék arra emlékeztetni, hogy a soros elnökséggel együtt a kísérleti projekteket beindítottuk, és minden frakciónak a támogatására szám, számítunk. Köszönöm szépen! Eh, eh. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Krenasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön véleményét nyomatékkal tudom támogatni. Ma délelőtt, amikor a ciprusi elnökségről beszéltünk, illetve a ciprusi elnök beszélt eh, a, erről a kérdésről, és a fizetési kötelezettségekről világosá vált a kérdés. Éppen ezért a abszorpciós kapacitásról és a tagállamok által valóban lehívott összegekről való kérdést a régi szakbizottságban fel kell tennünk, ezzel javíthatjuk ezt a kapacitást. Ám ha a projektek már futnak, ám az Európai Bizottság nem fizet, mert a tanács nem hajlandó a fizetési kifizetéseket rendelkezésre állítani, hát ezt nem, ez szörnyű. Erről nem is merek nyíltan beszélni, már pedig ez történik. Ha pedig a tanács a saját számainak nem hisz, és azt hiszi, hogy nem stimmelnek a számok, hát nem tudom, hogy akkor hova jutunk. Ezért nyomatékkal támogatom az ön javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy a fizetési kötelezettségeket az eredeti 11, valahány százalékra növeljük. És remélem, hogy a tanács meg is érti ezt ezen nehéz időkben, és a projekteket ennek szellemében finanszírozza. Vielen Dank, Mr. Eh, Van Nistelrooy, please. Van Nistelrooy képviselő. Köszönöm szépen. Helemaal bij Constance aan, omdat het gewoon de afgelopen tijd zo goed gegaan is, maar we hebben dit niet voorbesproken. Nos, eh, ezelőtt még nem beszéltünk erről a témáról, hiszen ez egy másik téma, mint az általános rendelet. Nagy vonalakban azonban egyetértek ezzel, amit most teszünk, az annak a követelése, hogy elegendő eszköz álljon rendelkezésre a kötelezettségvállalás és a kifizetési előirányzatokra. De hogy is néz ki a gyakorlat? A gyakorlatban a tanács egész egyszerűen csökkentéseket hajt végre. Elmúlt évekbeli tapasztalataink alapján elmondhatjuk, az, hogy ez egyszerűen őrültség vannak olyan évek, amikor a források 2%-a tért vissza. Nem a mi ágazatunkból fel nem használt források visszatérnek a tagállamok pénztáraiba, tehát az európai költségvetés 2%-a egyszerűen visszatér, nem kerül felhasználásra. Aztán Tudjuk-e, hogy milyen számlák vannak például regionális projektjeink esetében, amelyek benyújtásra kerültek, a pénztár aztán ezeket nem tudja kifizetni. Ez skizofrén helyzet. A tanácsnak meg kell mondanunk, hogy remélhetőleg tanultak ebből valamit, hogyha minden évben 2,5% jön vissza, és aztán ez visszatér a tagállami költségvetésekbe, és aztán a következő évben pedig nincs hajlandóság a szemlek kifizetésére. Ez hatalmas problémákat vet fel. A 2013-as év végén még nagyobb mértékű lesz a probléma. Már így is nagyon nagy volumenű kifizetetlen számlánk volt 2011-ről, amelyeket átvittek 2012-be, és aztán ezeket majd áttolják a 2013-as évre. Rendkívül különös, hogy a tagállamok nyilatkozataikat decemberben nyújtják be, akkor mindig zajlanak a tárgyalások költségvetésről, szorít az idő, és aztán Európai, az Európai Bizottság decemberben kapja meg az elszámolásokat. Ez adódik az Európai Bizottság számadataiból, ezt látjuk. Lewandowski úr is mindig elmondta ezt, még akár élesebb is lehet a helyzet. Tehát nem csak azt kell mondanunk, hogy ha mozgásteret kapunk, akkor elégedettek vagyunk, hanem azt is ki kell jelentenünk, hogyha a helyzet úgy megy tovább, mint a korábbi években, akkor deficit fog kialakulni, és azt nem tudjuk megmagyarázni a polgároknak. Egyes dolgokat el tudunk magyarázni, ha azonban kötelezettséget vállalunk, akkor ezt ki is kell fizetnünk majd, ez világos. Amit nem tudunk kifejteni, hogyha a 2013-as költségvetést csökkentik, befagyasztják, vagy bárhogyan is nevezzük ezt a folyamatot, mert a tagállamok helyzete nehéz, és a polgárok is tapasztalják ennek hatásait egy időben, azonban ránk hárítják a felelősséget parlamenti képviselőként, ezt meg kell hallgatnunk. És azt vetik a szemünkre, hogy növelni akarjuk a költségvetést. Ez azonban a rendszerben rejlik, és hogyha ezt nem tudjuk kifejteni, tehát azt, hogy beérkeznek a számlák, amiket ki kell fizetni, és aztán a korábbi évekről többletek maradnak fenn, ez hozzájárul a helyzet kiéleződéséhez. Nos, mindenképpen a teljes történetet ki kell fejtenünk, el kell magyaráznunk. Nem csupán azt, hogy az EU még több, még több, még több pénzt akar, Néha nehéz számunkra megvédeni álláspontunkat. Most egy kicsit több mozgásteret szereztünk. Ha a polgárok ezt nem értik, akkor ez egy olyan helyzethez vezet, hogy elveszíthetjük a polgárok bizalmát. Talán még szebben is meg lehet ezt fogalmazni, de elmondhatom, hogy a nagyobb mozgástér jelenti követését támogatom. Köszönöm szépen, Márkán úr, ön, ön szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió intézményrendszere és költségvetése több részből áll, és csak az egyik rész fedi a bizottság működését, de létezik a parlament, a tanács, az ombudsman, az Európai Bíróság, is, még folytathatnám. Természetesen a bizottság költségvetését is megvizsgáljuk, meg az alapok költségvetését, és ez teljesen normális eljárás, de ugyanakkor a parlament költségvetéséről sem szabad elfeledkeznünk, és ezért két másik dologra is figyelemmel kell lennünk. Mi az ülés dokumentumokat lefordítatjuk, és talán feltűnt, hogy az anyanyelvünkön nem mindig kapjuk meg a dokumentumokat. Amit ma nem fordítanak le, az egy-három hónapos késéssel fordul, ha így mondhatjuk le, e, addigra pedig már nincs erre szükségünk. Tehát a fordítás nem elég hatékonyan működik. Mi több, lehet, hogy nem azt fordítják le, amire ma szükségünk volna. Ez is egy probléma, amelyel foglalkozni kell, hiszen nagyon nem hatékonyan működik ez a dolog. Második észrevétel. Gyakran megesik, megtörténik, hogy az intézmények fordítatnak le valamilyen dokumentumot. És amikor a kapacitásokat túllépik, külső módon rendelik meg a fordításokat egy külső fordító cégtől, de nem vizsgálják meg, hogy a másik európai intézmény nem rendelkezik-e valamilyen kapacitással. És hogyha intézmény közéleg rendelnénk meg a fordítást, akkor a megmaradt pénzt más projektekre fordíthatnánk. Meg lehet, hogy ezt nehéz ellenőrizni, de legalább érdemes volna megvizsgálni a lehetőséget. Well, thank you very much. I Köszönöm szépen, mindenkinek köszönöm az érdekes észrevételeit, és remélem támogatnak. Mielőtt lezárom a mai ülést, hagy támogassam önöket, hogy a módosító indítványok határideje július 16-a 12 óra. Ezen kívül a költségvetési tervezethez pedig július 27-e Köszönöm mindenkinek!